délben lesz a szavazás, holnap 9 eh, órakor kezdünk, és utána pedig délután 3-tól, eh, majd este 9-től éjfélig eh,